nek nyilatkozata az iraki helyzetről. Della Védova úr, parancsolja, megadom önnek a szót. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt képviselők. Az iraki helyzet rendkívül súlyos. A júniusi tanács komoly aggájait fogalmazta meg az Európai Unió részéről, és elítélte az iszlám országban folyó eseményeket. Szunita felkelés tört ki, és más ö, szumita fegyveres csoportok is összecsaptak. Ma óriási veszélyt fegyel, jelent ez Irakban és Szíriában is. Valós kockázat ez, hiszen ott van Jordánia is, de ugyanakkor az Európai Unió számára is. Pillanatnyilag a biztonság külső és belső feltételektől függ. Kétségtelenül nagyon fontos, hogy megfelelő kiindulási pontot találjanak az úgynevezett iszlám állam létrehozásához. Ugyanakkor az okok nem terrorista ideológiára vezethetők pusztán vissza, hiszen gyakorlatilag a szunnita közösség elégedetlenségét is fejezték ki, az elmúlt tíz év tükrében. Az elégedetlenség miatt az iraki kormányjal szemben szükség van a megoldásra, hiszen az emberi jogokat is súlyosan megsértették. Az idén láttuk Falu Gyeremádine városában, ö, ahol ö, a helyi lakosság, a szunita lakosság a kormány politikája ellen tüntetett, és ennek a vége ö, erőszakos összecsapás lett a helyi ö, törzsek és a síták ö, vonatkozásában. Így ö, alakult ki a jelenlegi helyzet, és vezetett a júniusi eseményekhez. Az offenzíva, amelyet a nemzetközi közösség vezetett, teljes meglepetést okozott. Minden vezető, vallási vezető felelős a feszültség kialakulásáért. Főleg a kormány, az iraki kormány, amely mérsékletre kellene, hogy mérsékletről kellene, hogy tanúbizonyságot tegyen mind a szavak, mind a tettek mezején. Ma két millió irakinak kellett elmenükülnie otthonából. Az Európai Unió rendkívül aggódik ezen humanitárius válsághelyzet miatt, illetve azon polgárok helyzete miatt, akik el kellett, hogy meneküljenek otthonukból. Két, 12 millió eurót határoltak el eddig az Európai Unióban segélyként olyan menekültek számára és akik saját hazájukban kellett, hogy elhagyják otthonukat megfelelő intézkedésekre van szükség a nemzetközi adakozók részéről is, akiknek az Európai Unió megfelelő szolgálataival kellene összefogni, hogy segítsenek a nehéz helyzetben levő lakosokon az egész iraki területen. Az ENSZ folyamatosan figyeli a helyi fejleményeket. A szörnyű válság másik következménye a kurdiszáni területen érzékelhető. A múlt héten bejelentették, hogy a függetlenségről akarnak népszavazást tartani. Hangsúlyozva, hogy Kurdisztán modell ország a stabilitás szempontjából ebben a régióban. Különösen a humanitárius helyzetre való tekintettel Irakban ezt az együttműködést érdemes lenne valamilyen módon értékelni. Azonban csak a függetlenség nem segít megoldani a helyzetet Irakban. Ugyanolyan problémát okozhat majd ez Kurdisztánban is. Minden érintetnek tehát megfelelő megoldást kell találni az iraki alkotmányban is hogy megfelelően alkalmazzák annak érdekében, hogy a kurdő követeléseknek is eleget tegyenek. Tíz évvel ezelőtt az átalakulás Irakban már nehéz folyamatnak lett minősítve az Európai Unióban is. Ha végre a béke és a stabilitás felé indul el Irak, pozitív jelzés lenne. Az április 30-ai választások esetében a, biztonság, a nehéz biztonsági helyzetnek ellenére 60%-a részt vett a lakosságnak. Az Európai Unió megfigyelőként volt jelen, és a szakértők szerint nem volt semmiféle probléma főleg a sok szunnita szavazó vonatkozásában egyes területeken, annak ellenére, hogy voltak problémák, és elégségesnek minősítették a szavazást. A szunita felkelést csak néhány héttel előzte meg ez a szavazás, ahol is a demokrácia és az egység mellett szavaztak a szavazók. Ma mérsékelt politikai vezetőkre van szükség, hogy a politikai folyamatot tovább vigyék. Az elmúlt hetekben ezek a, ezt az üzenetet kellett megfogalmazni az új kormány felé, amely az április 30-ai szavazások következtében alakult meg. A tegnapi események jó irányba mutatnak. A köztársasági elnöknek ki kell nevezni egy miniszterelnököt, és új kormányt kell alakítani. Az egész közösséget be kell ebbe venni, a szunitákat is, A befogadó megközelítés nélkül és a dialógus nélkül nem lesz megbékélés. Ahogy Casey Ashton is többször elmondta, az iraki válságból való kilábalásnak politikai megoldása van szüksége a biztonság terén is. A biztonsági intézkedések abban az esetben, ha szélsőségesen szigorúak, csak tovább súlyosbítják az ottani lakosság szenvedéseit. Az Európai Unió megkívánja könnyíteni a politikai dialógust, bevéve, bevonva nemzetközi partnereinket is. Továbbra is támogatjuk Irakot, amennyire csak lehet. Különösen a tervezés, a fejlődés támogatása terén. Ez állandó jelzés az Európai Unió részéről Irak felé és partnerei felé, közös fellépéssel Irakot stabilabbá kell tenni, támogatni kell a kormányzást, és az alapszolgáltatásokat biztosítani kell. A támogatás nyilván diplomáciai segítségnyújtást és intézkedéseket is jelent, a just Lex-nek megfelelően. Az új helyzet alapján az Európai Uniós szakértők most azt értékelik, hogy hogyan lehet támogatni a terrorizmus elleni intézkedéseket. Megfelelően tisztába, tiszteletbe kell tartani az emberi jogokat, az Európai Unió a, úgy értékeli, hogy a biztonság szempontjából nagyon fontos, hogy ne sértsék meg az emberi jogokat. A tagállamoknak össze kell fogniuk ebből a szempontból is. Végül pedig, elnök úr, tisztelt kollégák, az Európai Unió továbbja is folytatja az együttműködést Irakkal, a tárgyalásokat az együttműködési megállapodás érdekében hogy amennyire lehet, gyorsan sikerüljön lezárni ezt a folyamatot. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Della Védova úr. Kezdjük a vitát. Először Árnó Danzsan köp szót, kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Eléggé későn csörög az óra, és fájdalmas ezt hallgatni, mert a dzsihadisták eléggé gyorsan előre haladtak, és Hát nem tudom, milyen intézkedéseket lehet hozni a katasztrófa elkerülése érdekében. Ugye én francia vagyok, óriási hibat követtek el 2003-ban, amikor az amerikaiak invázióval megszállták Irakot. Ez nem nagyon vitte előre az eseményeket, bár hát sok minden történt azóta. 2011 óta többé-kevésbé jogosan a szíriai káoszra koncentráltunk. Ez pedig elfette az iraki helyzet súlyosságát. Nagyon egyszerű úgy fogalmazni, ahogy ezt olvashatjuk és hallhatjuk még itt is, hogy egyre rosszabb a helyzet Irakban. Ez a szíriai háború következménye. Ne felejtsük el, hogy Farudzsa <clears throat> mi történt, és ez a dzsihadista, az Gyakorlatilag Irakban találhatók a gyökerei ezeknek, és főleg irakiak. az iraki kormánynak köszönhetően létezhetnek, mert ezeket a terrorista csoportokat a szuniták karjába lökték. Azért is van egy prosperitás számukra, mert már évek óta kezd felbomlani a hadsereg is, és a terroristákat támogatják. Úgyhogy az európaiaknak föl kell tenniük a kérdésüket, hogy mi a kérdést, hogy mi a helyzet az iraki kormány támogatásával. Ez nem lehet feltétlen, csak akkor, hogyha olyan kormányt alakítanak, amely tényleg minden rétegét magába fogja venni, és képviseli a társadalomnak. Fel kell tenni a kérdést azzal kapcsolatban is, hogy milyenek is a kapcsolatok, és finoman fogalmazok, hogy azt mondom, hogy nem tiszta a kapcsolat, a szunnita radikális ö, csapatok, ö, csoportok és a, az öböl állami csoportjai között, mert eléggé sokat tanulmányoztuk, nem csak azt, hogy ezt a régiót milyen veszély fenyegeti, hanem hogy minket is. Ne felejtsék el, hogy május 24-én mi történt a zsidókkal szemben, ezt egy, dzsihadista, egy francia dzsihadista követte el, aki ugye ezen az országon keresztül került ide. Ne felejtsük el azt sem. Köszönöm szépen. Honorevole Anna Gomez. Anna Gomes képviselő asszony következik, három percben. Köszönöm szépen. Most hogy 2003 óta fellélegezhettek volna ezen a területen a Saddam rezsim után, e, mégis egyre inkább megjelennek a terrorista erők, úgy mint az e, ISIS, és az iszlám államot kiáltották ki e, Irakban. Libanont és Jordániát is fenyegeti az ISIS. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy az ország szétessen. Ügyelni kell a szunita kisebbség igényeire és a többi kisebbség követeléseire, az érzékeny csoportokra, a sérülékeny csoportokra, a keresztények eltűntek ebből az országból, és véresen elnyomják a szunita népesség tüntetéseit. Ampár tartományban és láthattuk azt, hogy a szonita törzsre próbálnak előre törni. Biztonságra van szükség nemzeti és nemzetközi szinten az EU-val együtt meg kell vizsgálni azt, hogy milyen közös érdekek vannak az Egyesített Irak szempontjából. Az április 30-ai választások ehhez vezethettek volna. Fontos etnikai csoportokat képviseltek, ez segíthette volna a nemzeti megbékélést. Az Európai Unió nem hunyhat szemet politikai szinten a felett, ami ebben a régióban történik. Párbeszédet kell folytatni minden csoportosulás között. Iránt, Szaudarábiát is figyelembe kell venni, mert ez a két ország destabilizálja Irakot, és ez kötődik a szíriai konfliktushoz is. Törökországot is be kell vonni ebbe, ezen konfliktus megoldásába, hogy Tanzsán úr is elmondta, és ahogy holnap ezt majd kimondjuk az állásolásunkban, az EU-nak az öbölmenti államokat figyelmeztetnie kell, és nem szabad az ISIS támogatni katonai ö, eszközökkel sem. Iraknak is fel kell lépnie a terrorizmus ellen, ezt kell támogatnunk, az emberi jogokat, a jogállamiságot kell megvédeni. Nem lehet az, hogy ennyi irakinak kell menekülnie Irakon belül. Az iraki Kurdisztánban lehet látni azt, hogy hogyan lehet elérni a stabilitást. Referendumot kérnek a független Kurdisztán érdekében, ez érthető, hogyha látjuk azt, hogy mi történik Bagdadban, viszont Irakot nem szabad destabilizálni, ugyanis ez a kurdok számára más országokban gondot okozhat. Alkotmányos alternatívákat kell keresni. A szíriai háború a terrorista ellenőrzés, amely Irakban is megjelent, az fenyegeti az európai biztonságot. A dzsihadisták fenyegetést jelentenek számunkra. Együtt kell működnünk, a titkos szolgálatoknak is együtt kell működniük, hogy ne legyen még egyszer egy olyan tragédia, mint amit láttunk a Zsidó Múzeumban Brüsszelben. Köszönöm szépen, kék kártyát kapott Gomes asszony, parancsoljon a kérdés föltevésére, 30 másodperce van. Accenda hát il microfono. Kérem, kapcsolja be a mikrofont. Elnök úr, hölgyem és uraim! Egyszerűen csak szeretném hívni a figyelmüket arra a paradoxonra, amelyet Gomes asszony és Danzsa úr is felvetett, azokra a következményekre, amelyek a síták és a szuniták közötti konfliktushoz vezettek. Líbiában ugye katonai intervenció történt, ugyanilyen hatással, ami hasonló eredményeket hozott ebben az országban. Elnézést, mondja az elnök, itt kérdést lehet föltenni, nem megjegyzéseket tenni. Gomes asszonyt nem halljuk. Vous n'avez pas raison. Nincsen igaza, nem szabad összehasonlítani a két helyzetet, még akkor is, hogyha tényleg vannak hasonló események. Líbiában, Bingáziban voltam a háború alatt, és láttam, hogy a nemzetközi fellépés csak a líbiai népet támogatta, akik az elnyomók ellen hasznoltak, úgyhogy nem, nem, szó sem lehet róla, egyáltalán nem ugyanaz a helyzet. Köszönöm, Charles Tanok képviselő úr. Következik két és fél perc. Elnök úr, Nuri Maliki egy olyan kormány élén áll 2006 óta miniszterelnökként, amely ki eh, használja a szektoriános feszültségeket annak érdekében, hogy a Bász párt hatalma alatti eh, uralkodó eh, többség is síta rétegek érdekében sajnálatos módon Irán saját regionális hegemon törekvései mentén jár el. A szunita arab törzsek emiatt meg, negatív megkülönböztetésben, hátrányos megkülönböztetésben tapasztaltak, illetve több ezer ember vesztette életét. Bagdad ezzel gyakorlatilag egy kétségbeesett szunita arab közökséget lényegében az ISIS eh, karjaiba lökött szövetségesként, miközben a kurt autonóm régió eh, saját módján próbált az államiság, illetve a szekularitás eh, E, pályájára lépni. Összességében azonban ezzel három olyan e, térség alakult ki, amely e, gyakorlatilag a térség stabilitását fenyegeti. Az ISIS sajnos az ő államok részéről rendkívül kövér apanásban részesül, fel van szereve katonailag, azonban meg kell állítsuk az nyomulását, iszlám kalifátust, kiáltott ki, és szélsőségesen szigorú eh, és eh, saria eh, törvénykezést alkalmaz a kisebbségekkel szemben is, ideértve a keresztényeket is. Komoly biztonsági kockázatokat jelent a térségben élőknek az, hogy visszatérjenek saját otthonukba, ezért előre kell tekintenünk, nemzetközi és regionális erőket kell keresnünk, amelyek támogatást tudnak nyújtani. A kurt pasmerga hadsereg igen sikeresen szerezte vissza a kirkohi olajmezőket az ISIS-től, és próbálják megvédeni Nineve is fenség keresztény kisebbségeit is. Azonban úgy gondolom, hogy a nyugati hatalmaknak az első világháborús tapasztalatok óta eh, az 1920-as szervri eh, eh, szerződés értelmében bizonyos kötelezettségeik vannak itt, amelyeket most valóságá kell váltanunk. Köszönöm, tanok úr. Kék kártyát mutattak fel önnek. Elfogadja? Önnek azt kell mondani, hogy elfogadja-e. Elfogadja a kérdést? Igen, de szeretném tudni, hogy ki tette föl a kérdést. Jonathan Artnog úr, parancsoljon 30 másodperce van a kérdés feltevésére. No, questo è il regolamento, mi scusi. Elnézést, ez a szabály. When the UK government and others... Amikor a BIT kormány Saddam Hussein eltakarítására törekedett, akkor zavaros üzeneteket kaptunk. Először tömegpusztító fegyverekről, aztán terrorizmusról beszéltek, aztán az iraki népről. E, nagyon rosszul dolgozta ezt ki a Blair kormány, és egyetértünk azzal is, hogy a katonai beavatkozásnak nem lett volna szabad megtörténnie e, egy világosan meghatározott katonai cél nélkül Tanner úr, ezzel egyetértek, egyetértek azzal, hogy a Blair kormány akkor eh, eh, kicsit, hogy is mondjam, szintmarkó volt az igazsággal. Eh, azok, mint jó magam is, támogattuk a háborút, azonban lehet, hogy máshogy döntöttünk volna, hogyha minden információ rendelkezésünkre állt volna. Azonban az biztos, hogy az, hogy az iraki beavatkozás, amely jó szándékú volt, embereket igyekeztünk megvédeni, sajnos évtizeddel később emberek halálát okozta, és tragédiába vezethet. De akkor elfogadja a kérdést. 15 éve első alkalommal fordul elő az, hogy nem tudjuk, hogy ki teszi fel a kérdést, mert azt azért kellene tudnunk. Kérem, nézze meg a szabályzatot, elfogadja a kérdést, vagy nem? Még mindig úgy gondolom, hogy ez elvi kérdés. Ön az első elnök, aki nem mondja el, hogy ki teszi fel a kérdést. Jó, akkor nem fogadja el a kérdést. Jó, menjünk tovább. All'onorevole Sáke. Sáke képviselő következik kettő percben. President Commissioner. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az iraki események és a teljes közlekedeti helyzet nagyon aggasztó, viszont nem hirtelenjében alakult ki ez a helyzet. Az iszlám állam a szíriai háború miatt növekedhetett bizonyos öbölmenti államok káros segítsége által. Az iraki kormányok nem igazán tudtak megfelelően eljárni. Az iraki háború után szociális-gazdasági problémák voltak, és ez robbanékony helyzetet eredményezett. A kalifátus jogtalan követelményei, a, a sária alkalmazása, a tömeges kivegzések, ezeknek, ezeket mind be kell fejezni azonnal. Viszont reálisnak kell lenni az iszlám állammal kapcsolatban, nem szabad túl nagy súlyt tulajdonítani ennek. Az egész iraki helyzet számára politikai megoldást kell találni. A kurd terület függetlenségi szándéka érthető, viszont ez egy sokkal robbanékonyabb helyzethez vezethet, amiből senki nem húzna előnyt. Tudjuk, hogy az ISIS-nek számos európai toborzója, illetve harcosa is van, és ez veszélyt jelent akkor is, ha majd visszatérnek társadalmainkba, ezt nem szabad alábecsülni. Együtt kell működni az EU tagállamokkal, és egyértelmű stratégiát kell kidolgozni a biztonság számára. Meg kell akadályozni azt, hogy ezek a fajta ideológiák arra ösztönözzék az embereket, hogy részt vegyenek a dzsihádban. Törökországgal is kapcsolatban kell maradnunk, hiszen sokan ezen a szalon keresztül jutnak el Irakba, Iránba. Sokkal jobb megoldást kell találni a közel-kelet számára, be kell vonni a tegyelásokba az irán iszlám államot, illetve Szaudarábiát is, hiszen ők és különböző módon próbálják megvédeni veszélyes érdekeiket a területen. C'è una domanda per lei. Köszönöm szépen. Sőke képviselő asszony egy kérdést szeretnének intézni önhöz. Elfogadja? Elfogadja a kék kártyát? Hogyha nem nyomja meg a gombot, nem hallok semmit. Elnök úr, köszönöm. Most kapcsoltam be a mikrofont, és szeretném tudni, hogy ki akarja föltenni a kérdést, és elfogadom. Ezerics képviselő parancsoljon, kérdést tegyen föl. Gondolkoztam azon, nagyon érdekes volt, amit elmondod. Egyet értenek velem abban, hogy a legjobb módja annak, hogy a további problémákat megszüntessük, az az lenne, hogy mind az Európai Unió és az azt alkotó államok immár nem intervencionista külpolitikákat folytatnának olyan országokban, ahova, ahol semmi dolgunk nincsen, ahova nem kellene embereket küldenünk, kivéve, hogyha valami igazán masszív nagy oka van ennek? I'm afraid, uh, dear Kedves kollégám, attól tartok, hogy a világ nem fekete-fehér, és nincs olyan megoldás, ami mindenkinek jó lenne. Európának erős globális szereplőként kell fellépnie, rengeteg kihívás jelentkezhet, emberi jogok megsértése, egyéb válságok. Ezek különösen most a közel-keleten jelen vannak. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak diplomáciai eszközökkel is partnerekkel vagy együttműködésben, Törökországgal együttműködésben vezető szerepet kell mutatnia annak érdekében, hogy megakadályozzuk egyrészt a szélsőségesek terjeszkedését, másrészt például a toborzók működését Európában. Mindannyian tudjuk, hogy a világ néha nem csak a lágy erőre tart igényt, hanem kemény erőre is szükség van. Köszönöm szépen. Kauzó Permúj úr következik. Köszönöm elnök úr. Ami a büntetlenséget illeti, Nos, sokunkat zavarnak az emlékek, azonban akinek van emléke, azt tudjuk, hogy a jelenlegi helyzet Irakban nem egy természetes katasztrófa. Ennek megvannak a maga előzményei az azori csúcsban, ahol e, megnyitották az utat a 20. 21. század első e, népírtásának. E, Durao Barroso korábbi bizottsági elnök úr volt a majordomusz ennek az ülésnek, nem mondom azt, hogy bosszút kellene rajta állnunk, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy ennek az agressziónak az elkövetőit mindenféleképpen felelősségre kellene vonni, hiszen egy tönkretett E, etnikai kvótákra és szekta kvótákra e, oszlott, e, osztodott ország lett az eredmény, amelyben egy milícia tudott uralomra jutni. Úgy gondolom, hogy mind a közel, mind a távoli országoknak, mind az integrista terrorizmus szereplőinek megvan maga az erepe. Az Európai Uniónak lehetősége van most egy új politikát fogadjon el, egy olyan ENSZ konferenciát kellene összehívni az arab és egyéb szomszédos országokkal, részletével, amelynek keretében belül Irak új alkotmányt fogadna el etnikai és szekta problémák nélkül, hogy mindannyian dönteni tudjanak a saját országukról, természeti erőforrásaikról, amelyek csak hozzájuk tartoznak. Csak így lehet a békét elérni. Coso per accetta una domanda. Korza per Mojóra egy kék kártyát mutattak fel, önnek elfogadja? Igen, Anna Gomes asszony. Jaké invoca la memoria? Mint hogy az emlékeinkre hivatkozik, miért csak 2003-ra utal vissza? Miért nem megyünk visszább? Saddam Hussein idejében, vagy Ön úgy gondolja, hogy Saddam Hussein egy igazi demokrata volt, nem pedig egy rettenetesen nyomolja az iraki népnek akinek nem volt semmi, semmi köze a mostani szekta konfliktusokhoz. Parancsoljon, képviselő úr, válaszoljon. Problema. Valóban a probléma az, hogy ön azt mondjam, elég szelektív módon emlékszik. Én emlékszem még a brit imperializmusra is, gyarmatosítása is. Gyarmatias megosztott, gyarmati megosztottságról van szó. 2003 gyümölcséről beszéltem, de természetesen korábbi történet eseményekig is visszamehetünk. Mindenesetre én mindenre emlékszem, nem csak szelektíven, mint ön. Egy családtagomat megöltek Irákban, és, és ezek a dolgok, ami emlékszünk, akkor is ez önnek nem tetszik. Köszönöm. Helen Smith képviselő következik, kettő és fél percben parancsoljon. President, uh, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen, akár csak számos más kolléga, én is számos érzelmet érek, ezek ezen vita kapcsán. Én is tüntettem Glasgow-ban az irak invázió ellen, Az ENSZ szerint köz, Irak központjában és eh, Észak-Irakon és eh, számos eh, kitelepített ember van, másfél millió ember vár humanitárius segélyre. Ez nagyon aggasztó. Viszont a szerepünk az Európai Unió szempontjából az, az, hogy emlékezzünk arra, hogy hogyan kerültünk ide, és úgy gondolom, hogy mindenképpen valahogy ki kell kerülnünk ebből a rémálomból, és három pontot szeretnék kiemelni ebben a vitában, a kurdok, Irán, illetve Szaudarábia és az menti államok szerepe. Ez benne van az állásrólásban is, és örülök annak, hogy sikerült a frakciókon átnyúlóan együttműködni ezen állásoláson. A, a kurdok szerepe, az az F pontban van, Tudjuk, hogy ahogy tanok, és úr is elmondta, megpróbálják a kurdok az adott terület felett ellenőrzést gyakorolni. És reálisan van ez megfogalmazva az állásfoglalásban, a G pontban szólunk arról, hogy milyen helyzet a menekültekkel, azt mondjuk ezen kívül még, hogy minden alkotmányos választás kapcsán fel kell tartani a nem kurd lakosság jogait és Irán, illetve Szaudarábia, az öbölmenti államok szerepe 8-as, 9-es pont. Nagyon fontos az, hogy felszólítjuk a nemzetközi közösséget, főként önmagunkat, arra, hogy segítsük elő a regionális párbeszédet, és az Irak szomszédos államait nem szabad elkülönítve látni ettől a konfliktustól, és őket is a megoldás részévé kell tenni. Elnök úr, nem tudunk kitérni a szerepünk elő, segíteni kell nekik abban, hogy kikerüljenek ebből a rémálomból. Köszönöm. James Carver képviselő következik, parancsoljon. Mr. President. Elnök úr, Eh, Irak kapcsán a nyugati nemzetek eh, beavatkozásáról beszélünk. With a very sharp stick before embarking. Úgy gondolom, hogy mielőtt a rezsimváltása törekszünk, meg kellett volna értenünk az elmúlt száz év történelmét. Úgy gondolom, hogy az öböl háborút a, úgy vívtuk, úgy vívták, hogy az majd győzedelmes lesz. jó lehet, ez nem így sikerült. Nyilván voltak iratnak olyan vonatkozásai, amelyeket meg kellett szüntetni, azonban az USA által vezetett döntésnek is szerepe van, hiszen a szonita vezetési hadsereg hirtelen pozícióba került. Véres felkelések következtek az ISIS, illetve egyéb szövetségesei ekkora rakodtak ki gyakorlatilag az a miniszterelnök, akinek az lett volna a szerepe, hogy Irakot egységesítse, egyesítse, valójában éppenséggel ellentétes eredményt ért el, ami azt jelenti, hogy az európai hatalmak messze rosszul ítélték meg az ő személyiségét. A brit független British Independent nevű újság rámutatott arra, hogy milyen sok európai küzd az ISIS oldalán. Ők eljuthatnak Európa bármely pontjára a határvédelmi szervezetek már rég felhívták a figyelmet ugyanerre, a hírszerzők ugyancsak eh, arról beszélnek, hogy milyen módon lehet ezeket a kockázatokat megelőzni. Az ISIS 400 ez millió eh, eurónyi eh, összeget rabolt össze bankoktól, vállalatoktól, ez óriási pénzösszeg ezért nagyon komoly figyelmeztetésnek kell ezt tekintenünk. Az egész közelkeleten az ENSZ bevonásával és az ENSZ hatósága alatt fel kell lépnünk. Az Egyesült Királyság, eh, Nagy-Britannia elhibázott módon indult háborút, és a világ emiatt sokkal veszélyesebb lett. Eh, nagyon-nagyon sok bátor brit ember vesztette el az életét, főhajtást érdemelnek. Sem én magam, sem pártom nem szeretnénk azt látni, ha további brit vér folyna el akár Irakban, akár Szíriában. Grazie. La parola all'onorevole Mario Borghi. Köszönöm szépen, Mário Borgéció képviselő következik 2 percben. Köszönöm szépen a, az a gyorsaság, amivel uh, a 15 ezer ember egy nagy részét elfoglalta Iraknak, fantasztikus, és több kérdést fölvet. Az obamai politika teljes összeomlását jelenti ez a terrorizmussal kapcsolatban, ami csak az alkaidára koncentrált, és óriási kapacitással ezzel foglalkozott, csak E- e- ezeken a nehezen irányítható és kezelhető szervezetekkel viszont nem. De hát ami Európát illeti, lesznek olyanok, akik visszamennek a hazájukba, és ott fognak élni, mégpedig úgy, ahogyan ezt láttuk. Ezek az Európának fel kell tenni ezeket a kérdéseket, és megtalálni rá a válaszokat, hogy ezt a nagy ö, olasz írónő Oriana Fallács is tette. Nem lett ex katedra kijelenteni dolgokat, ö, hogy Califonero ö, ilyen és olyan, ö, hiszen ö, minden muzulmán a feladat az, az lenne, hogy aktívan ö, részt vegyen a dzsihádban. Tekintettel arra, hogy politikai földrajzi szimbólumról van szó, ö, itt Rómára gondolok, amely a régi keresztények ö, szempontjából ö, szimbólum, ö, és meg kellene megérteni azt, hogy ö, egyszerűen most már nincsenek határok sem Európában, sem a világon. Hogyan lehet azt elképzelni, hogy ne lépjünk fel az ilyen jellegű kihívások esetén? Köszönöm. Köszönöm. Kellem képviselő következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Iraq faces an existential crisis. Európa egzisztenciális válsággal néz szembe és nyilvánvaló, hogy az integritása is kockán forog. A kérdés az, hogy volt lehetséges az, hogy bizonyos terrorista csoportok képesek voltak egy ilyen ország nagy részét elfoglalni néhány héten belül. Úgy gondolom, hogy ez eh, az iraki kormány nyon is mód az Almaliki által vezetett kormány nem tudott koalíciót kialakítani olyat, amely magába foglalta volna az iraki társadalom valamennyi e, ágazatát, valamennyi részét ehhez képe, ehhez, ezzel szemben a szunita közösséget és a e, kurdokat marginalizálta, és egyre inkább e, Irán támogatására hagyatkozott. Ennek eredményeképpen Maliki kormánya meggyöngült, támogatottsága elvékonyodott az ország északi részében. Úgy gondolom, hogy a megoldás kulcsa az új nemzeti megbékélési kormány felállítása, amely együttműködést kínál a mérsékelt szunitáknak és a kurdoknak. Az Európai Unió minden lehetőséggel kihasználva támogatnia kellene egy ilyen erőfeszítést. Az Európai Bizottságnak további humanitárius támogatásokat kellene nyúlnia, nyújtania. Több mint, csak nem két millió olyan ember van, akit előztek hazájából országán belül. 80-100, 86 százalékoknak azonnali segítségre volna szükségük a kurd hatóságoknak különösen nagy támogatásra volna szükség eh, a menekültek miatt. Eh, és aggódom az iraki eh, kereszténység, keresztények sorsa miatt is. ezres lélekszámban küzdenek folyamatos zaklatás ellen. A keresztények azok, akik nem fordulnak az erőszak eszközéhez, hanem éppenséggel megpróbáltak hidat építeni a közösségek között, és integráló szerepet töltenek be egy egyébként szektariánus vallási ágazatok, vallási csoportokra foszló társadalomban. De Köszönöm. Kék kártyát mutattak fel önnek. Elfogadja a kérdést, Kelem képviselő úr. Jó, akkor Jaj, Ferron képviselője a szó 30 másodperce. Köszönöm. Nos, valóban nem csak a szuniták és a síták vannak Irakban, vannak keresztények is, akikről elfeledkeztek, olyan keresztények, akiket vagy kivégeznek, vagy meghajtják a fejüket. Nincs lobbyjuk Brüsszelben, hogy támogassák őket. Egészen egyszerű a kérdésem, uram. A keresztényeknek van még ma joguk, hogy a közel-keleten éljenek? Thank you very much for this. Köszönöm ezt a kérdést. Az én kérdésem ugyanígy hangzik azt hiszem, hogy ez az aggodalom mind a kettőnkre jellemző, és a közel-keleten úgy gondolom, hogy a keresztények sorsa még nem dőlt el. Köszönöm szépen. Három percben Richard Howard kap Köszönöm, elnök úr. Először is el szeretném mondani, hogy mennyire aggaszt az erőszak súlyosbodása Irakban. Az ENSZ-nek megfelelően 1,2 millió a hazájukat elhagyni kényszerülők száma Irak északi részén. Úgyhogy örülünk annak a 7 millió további eurónak, amelyet a humanitárius segélyre szán a bizottság. Sajnos naponta kell szembenézniük az erőszakkal az állampolgároknak is kérem a soros elnökséget, hogy mindenképpen támogassa az emberi jogok tiszteletbetartását. Az iraki biztonsági erők legalább 250 fogvatartottat végeztek ki. Ezt le kell állítani. Európa egyedül nem támogathatja a demokráciát, a jó kormányzást és az emberi jogokat. Nagy veszély fenyegeti ezeket az elveket, ott a helyszínen is, és a környező országokban is. A válságról sok mindent lehet mondani. Salima Jaburi kinevezése a parlamentben remélhetőleg ö, ö, elismerést le, ö, a, fog eredményezni és csökkenti a, azokat a feszültségeket, amelyek kialakultak korábban. Kurdisztánt azzal vádolták, hogy terroristákat védtek és rejtegettek. Több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, A közelmúltban azonban olyan események következtek be, amelyeknek hatására további erőszak hullám csapott fel. A kurd politikai és polgári jogokat el kell ismerni, és az iraki kormányal tehát ebből a célból is dialógust kell folytatni, hogy nagyon fontos, hogy saját vezetőiket választhassák. A további késekedés Irak jövője szempontjából veszélyt rejteget. Az egységre kell koncentrálni, minden politikai vezetőt, főleg a miniszterelnököt arra ösztönzünk, hogy inkluzív kormányt alakítson, mégpedig sürgősen. Végezetül az IS és a szíriai polgárháború nagyon fontos a regionális dialógus, ebbe bele kell Szaúd-Arábiát is, és Iránt is venni. Elnézést, Hőit úr, kérem fejezze be. Köszönöm szépen. Másfél percen Belder úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Érdekes az, hogy a jelenlegi állásorolásban egy szót sem ejtenek Törökország eh, helyz- eh, szerepéről az iraki konfliktus kapcsán. Kíváncsi lennék a tanács reakciójára azon váddal kapcsolatban, hogy Törökország a nemrégebben kikiáltott eh, ISIS kalifátust támogatja olajbevételekkel. Súlyosabbnak tartom azt, hogy az ISIS Álmutánában július 12-én vegyi fegyvereket rabolt el. Szír Kurdisztán orvosok azt mondják, hogy az ISIS vegyi fegyvereket vett be a kurdok ellen. A tanács ismeri ezeket a jelentéseket, és mit gondol -e ezekről? Ugyanez, úgy, úgy gondolom, hogy nagyon aggasztó az, hogy Almutanában állítólag vegyi fegyvereket csak az ISIS, például 15 ezer liter szerint. Brüsszel és Bagdad erről tárgyal. Annak viszont örülök, hogy az állásrólásban beszélnek a keresztény kisebbség súlyos helyzetéről Irakban. Azt kérem az EU-tól, hogy továbbra és szálljon sikre azért, hogy a keresztények megmaradhassanak ezen a területen. Úgy gondolom, hogy tettekre van szükséges, nem pedig szavakra. Nacht. Nát úr következik, másfél percben parancsoljon. Hay que preguntar por qué ISIL... Fel kell tenni a kérdés, hogy az ISIL miért volt képes napokon belül elfoglalni szinte Irak felét. E, a talibának miért tudták a mujahedineket egy tóvonása e, kiiktatni. Nos, van egy Nuri al által vezetett szektoriánus kormány eh, Roosevelt elnök eh, korábban a Nikregrai szomozára hivatkozva azt mondta, hogy tudom, hogy ez egy, eh, ez egy gazember, de a mi gazemberünk. Nos, a régió balkanizálódása olyan kaliberű immár, hogy, hogy Irak valódi labirintusá válhat. Nyilván minden félnek vannak bűnei, de nem erre kell figyelni, hanem a jövőre. Nem parlamenti, nem demokratikus problémákról van szó. Az, az demokratikus választás Irakban egy oximoron jelen pillanatban. Nuria a kormányának van felelőssége tekintetben. La parole est à Monsieur Golnisch pour deux minutes. Golnisch úr következik, kettő percben parancsoljon. Köszönöm elnök asszony a szót. Akár eh, indokinában 13-14 eh, évvel ezelőtt ugyanazt tapasztaljuk, eh, mint akkor most a közel-keleten, Amerika vonatkozásában, a fantasztikus amerikai politika szempontjából, és itt kemény iróniával fogalmazok. Ez a közel- és távol-keleti és közel-keleti politika módszeresen az egyetlen politikai erőt a legradikálisabbnak, a, az arab nacionalizmusnak tekintette. Mindenki bizonyára emlékszik azokra az államhazugságokra, hogy Irak a szeptember 11-i támadásokban hogy vett részt, pedig egyáltalán nem így volt, mint a tömegpusztító fegyverek története. Dazsan úrnak igaza van, hogy nem elég az emlékezés, de azért hasznos, hogyha az ember nem akarja ugyanazokat a hibákat elkövetni. Emlékszik mindenki Bush úr hazugságaira, amikor vegyi, meg a vegyi fegyverek történetére pedig csak színes vízről volt szó. Aztán Saddam Hussein gyilkosság nyilván nem volt egy szent, de mindenképpen védte a különböző közösségeket, beleértve a keresztényeket is, akik ma eltűnőben vannak. Most láthatják, hogy a szuniták, a kurdok és a síták hogyan állnak egymáshoz az országban, és ott van a fantasztikus amerikaiak által kiképzett hadsereg. Hát, ugye ez majd a sítákra támaszkodik, e, elnök asszony, kérem fejezze be, Gonyis úr. Ugye az amerikaiak tovább se akarnak tárgyalni, micsoda egy politika ez. De Lange asszony következik, kettő percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szégyenkezve állapítom meg, hogy ismételten azt kellett, hogy nálunk legyen egy merénylet ahhoz, hogy lássuk, hogy mi történik Irakban. A Brüsszeli Zsidó Múzeum elleni merénylet által ébredtünk fel. Azt is hallhattuk, hogy a nemzetközi közösséget meglepte az iraki fejlemény, tehát ugyan már, hát ezt láttuk korábban és radikalizálódott csoportok merényleteket, merényleteket követtek el, tehát nem igazán volt meglepetés az, ami történt, de sajnálatos módon szükség volt a brüsszeli merényletre, az, hogy felébredjünk. Úgy gondolom, hogy humanitárius segítséget kell nyújtanunk, és üdvözlöm azt, hogy az állásorolásban 5 millió plusz eszközt ö, nyújtunk. Nagyon fontos az, hogy Európának le kell vonnia a biztonsági következményeket a radikálodás, radikalizálódás miatt Szíriában, Irakban, illetve az ISIS megjelenése miatt. Egy jegyzékre van szükség az Európolnál, amely jegyzékbe vesz minden visszatérő dzsihád harcost. Ennek kötelezőnek kell lennie, további lépéseket is kell még tenni. Ezen kívül a megfelelő erőket kell támogatnunk ebben az országban. A megfelelő vallási közösségeket, etnikai csoportokat. Az egyetlen e, csoport a, a keresztények, akik nem akarják felosztani az e, országot, úgy gondolom, hogy az ilyenfajta csapatolásokat kell támogatni. Észak-Írországban, Európában, Észak-Írországban éveken át támogatták a hasonló csoportosulásokat, tegyük ezt Irakban is. La parole est pour une minute à Gilles Parnot. Merci, ma chère. Párnyó úr következik, parancsoljon. Köszönöm, kedves elnök asszony, kedves kollégák! Sürgető a helyzet, hiszen nincs tolerancia, ezek a realitások, amelyek az iraki terület 50%-án az iszlám kormány hatalomra jutása után a helyzet. Politikai bátorságra van szükség, diplomáciára az Európai Unió részéről, mégpedig egyértelmű az kell, hogy a politikai bátorság következtében sürgős politikai ö, megoldásra ösztönözzünk ö, dokumentumunkban. Fontos, hogy az ország területépséget biztosítsuk. Ez nagyon fontos, hogy állásfoglalásunkban benne legyen ez a pont is. Mert különben a, sun, a szuniták és a síták között nem lesz béke. Köszönöm. Köszönöm szépen, Van Orden úr következik egy percben. Köszönöm elnök asszony a szót. Először is nem értem, hogy mi értelme van annak, hogy mi itt erről a témáról vitatkozunk, amikor semmi újdonságról nem tudunk beszélni. A tény az, hogy az itteni képviselők az ottani helyzetre nem nagy hatással lehetnek. A bizottság meg nincs is itt, hogy meghallgasson minket. És tulajdonképpen ö, ők ö, irányítják a pénz felhasználását a humanitárius segítség és egyéb területeken. Szíriában még mindig lángolnak a tájak, a Gázában a Hamas és az izraeliek között folyik a háború, és megy a további iráni program. Persze a demokráciáink érdeke az, hogy béke és stabilitás legyen Irakban, hiszen óriási összegeket költöttünk, egy milliárdot is az Európai Unió részéről Irakra. De Irak ö, lakóságának egy negyede még mindig csak két dollárból, vagy még kevesebből él naponta, ö, nem beszélve arról, hogy nem működik a vízvezetékrendszer, a ö, szennyvízvezetéki ö, rendszer, annak ellenére, hogy óriási összegeket költöttek erre. Persze nem akarjuk, hogy terrorista állam legyen megint ebben a ö, térségben. És most ott van ez a hatalmas hadsereg, amely Bagdadot vesz fenyegeti. 2003-ban volt az utolsó ilyen konfliktus. Fejezze be, kérem, mondja az elnök azt, hogy nem gondolják, hogy az ENSZ-nek új konferenciát kellene összehívnia, hogy stabilizálják a politikai helyzetet Irakban, mielőtt még késő lenne, és meg kellene vizsgálnunk azt is, hogy mire kértjük a pénzt. Köszönöm. Bilbao Barándika asszony következik másfél percben, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Irakban a társadalmi igazság és a szabadságok problémájával kell szembenéznünk. Irak ma már a kétségbesít gyára, mindenféle szélsőséges érdekek és er-, erőfeszítések ter, nyernek teret. És ezzel bizony robbanó, robbanásra képes lőporos hordóvá válik a térség. Csak ö, teljes körű megoldások hozhatnak megoldást. A szabadság, az alapvető emberi jogok a legfontosabbak, és az állam integritása, de ezen kifejezések nagy része csak üres szó marad ebben a helyzetben. Tehát egy átfogó gazdasági, politikai és társadalmi megoldásra van szükség. Támogatom a kormány bejelentését, hogy függetlenségi eh, népszavazást tartsanak, ahogy azt az öt csoport eh, egyetértése eh, előírja. Olyan megoldásokat kell keresnünk a regionális párbeszéd keretein belül, amelyek során mi magunk mind diplomáciai, mind humanitárius vonat támogatni tudjuk őket. Köszönöm szépen, Zibu következik kettő percben. Köszönöm elnök asszony a szót. A helyzet továbbra is súlyos, ugyanis az iszlám állam ez a célja minden harcosnak. A, az emberi jogok sérelmén túl a humanitárius helyzet is nagyon súlyos. És ennek a helyzetnek aggasztania kell minket, mert februárban volt utoljára, amikor az iraki helyzetről volt szó. És már akkor említettem, hogy a belső helyzet mennyire súlyosbodott, főleg a keresztény kisebbségé azóta csak még rosszabb a helyzet. A központi kormány és a kurd kisebbség közötti kapcsolat is ö, csak rosszabb lett. Nem akarjuk, hogy még rosszabb legyen a helyzet. Azt hiszem, hogy a kurdisztáni állam újjalakulása talán nem volna jó megállapa, meg, megoldás. A két közösségben a, a konfrontáció fenyeget. Az iraki keresztény püspökök is felvetették ezt, akik a két köz, kisebbség között hidat szeretnének verni, hogy ne legyen óriási humanitárius válság, illetve népírtás. Ez valós fenyegetés. Köszönöm szépen. Zemke úr következik egy percben. Köszönöm szépen a mai vita. Pontosan egy nagyon fontos pillanatban zajlik eh, Irak, Irak számára. Irak eh, kezd eltűnni, mert eh, egyrésztről azt látjuk, hogy megjelent az iszlám kalifátus, viszont egy új kurd állam is kezd kialakulni. Mindezek ellenére meg vagyok arról győződve, hogy az Európai Uniónak nem szabad katonailag beavatkozni, nem szabad támogatnia katonailag egyik oldalt sem ebben a konfliktusban. Amit tennünk kell, az az, hogy nyomást gyakorlunk az, új, az új iraki kormányra, hogy új struktúrákat hozzanak létre. Ennek az államnak figyelembe kell vennie a séták, illetve a szuniták eh, igényeit is, és itt lehet talán egy békés megoldást találni. Köszönöm szépen, Csarnicki képviselő következik egy percben. Hölgyeim és uraim, a legnagyobb probléma Irakban most eh, Nuri al-Maliki, aki diktátorként eh, működik Irakban, főként a szuniták a keresztények ellen, illetve a kordok ellen lép fel. A megoldás az, hogy Al-Malikit elmozdítjuk, aki az iráni rezsim bábja. Meg kell állítanunk azt, hogy az iráni rezsim beavatkozzon, mert Irán a teljes régió igazi problémája. Hangsúlyoznom kell azt, hogy az iraki lázadók között sok törzsi személy is van. Gondolom, az iraki embereket kell támogatnunk. Hogyha az elnyomás folytatódik itt, akkor sokkal több szélsőséges lesz ebben az államban. La parole est maintenant à M. Milan Mon pour deux minutes. Milan Mon úr, a szó kettő percben. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Új a parlamenti ö, vezetőt választottak, ez jó dolog. De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy esetleg az állam szétesik, ez komoly fenyegető veszély. Nuevo presidente, es un primer modesto paso para poner fin al impasse. Nagyon fontos lépésről van szó ahhoz, hogy a politikai helyzetet sikerüljön előmozdítani április 30-a után. Egy kormányt kellett volna létrehozni, amely mindenkit magában foglal, ugyanis csak ez lehet az iraki reménytelenség befejezése inkluzív nemzeti kormányra van szükség, csak ezt tudja megmenteni az országot, és június 23-án kimondta a tanácsa is ezt. Mi nem akarjuk az ország felosztását, láthatjuk a fegyveres iszlám csoportokat Szíriában és, és itt is, és valószínű, hogy ezek, az, ezek a ö, szervezetek az országok felbomlásához vezetnek. Az ISIS egy terrorista szervezet, amely regionálisan és globálisan is terjeszkedni próbál. A régió minden országával együtt kell működni annak érdekében, hogy az ország belső stabilitását meg lehessen őrizni. Főként eh, az Irak, illetve Szíria eh, közötti terület nem szabad, hogy arra a sorsra jusson, mint Afganisztán a 80-as években több száz ezer kitelepített ember van, elüldözött ember van, ahogy Túrnek elem is elmondta, főként keresztények ők. Mindjárt befejezem. A keresztények száma nagymértékben csökkent, és úgy gondolom... Köszönöm szépen, az elnök azt mondja, hogy megszakítja a hozzászólót. Elfogad egy kék kártyát, parancsoljon. Y rapidas, la primera me gustaría saber qué grado de responsabilidad le atribuye... Igen, gyorsan milyen felelősséget visel José Fernández Arás az iraki helyzetben, illetve a Partido Popular támogatta ugyanezt a válasz. Úgy gondolom, hogy az iraki intervenció kapcsán voltak olyan adatok, amelyek később hibásnak bizonyultak. Köszönöm szépen. Papadaki kiszúrja a szó egy percben. Köszönöm a szót, elnök úr, asszony. Az iraki helyzet nem csak veszélyes, hanem drámai és tragikus, és nem csak Irakot, hanem Szíriát, Egyiptomot és Líbiát is érinti. Ez nagyon jól mutatja, hogy az eddig folytatott politika hibás volt. Nem véletlen, hogyha csak Tunéziaban normalizálódott a helyzet. A többi országban nem, és azt látjuk, hogy az arab tavasz arab télbe fordult nagyon sok országban. Újfajta módon és egyre súlyosabban sértik meg az emberi jogokat. Egységesen kellene felépnie erre Európának. Mindenképpen közös külpolitikára van szükség, amely tényeken alapul, nem csak feltételezéseken. Köszönöm szépen. Csambacki úr következik egy percben. Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги. Elnök úr, kollégák, az ISIS kalifátust kiáltott ki, amelynek elvben el kellene érnie Európát is, a radikális iszlamizmus a civilizációnk elleni legnagyobb feled, fenyegetettség értékekről szóló konfliktusról lesz. Itt a nyugati, nyugat-balkánt fenyegeti e, ez az erőfeszítés, hiszen ott sok e, muszlim él. Mi azonban e, békében élünk a bolgár muszlimokkal, és nem szeretnénk ilyen jellegű konfliktusba keveredni velük. Nem akarjuk ezt a fajta konfliktust Európában látni. Az ISIS új harcosokat gyűjt, és az új menekült hullám óriási veszélyt, illetve feszültséget jelent majd a bolgár hatóságok számára, úgyhogy intézkedéseket kell hoznunk a várható menekült hullámmal szemben is. Köszönöm szépen, két percben Adaktuszon képviselő következik. Jag vill eh, börja med och eh, uttrycka mitt stöd. Köszönöm szépen. Én eh, támogatom az állásfoglalást. Az egyik hegyen megemlítik Karakos városát, ahol már hazám sokkal hamarabb volt kereszténység ott, mint a hazámban, Svédországban. Júniusban ismételten felzúgtak a harangok ebben a városban, viszont nem ö, misére hívtak, hanem ez a népesség kétségbeesett kiállítása volt. Néhány nappal később azok az emberek, akik generációk óta ebben a városban éltek, menekülniük kellett, semmit nem tudtak magukkal vinni, ugyanis az ISIS kivégző osztaga megérkezett ebbe a városba. A következő vasárnap már nem lehetett hallani a harangokat. 1600 év után először nem volt ebben a városban vasárnapi mise elnök asszony, a véres öngyilkos merényletek a keresztények ellen növekednek, főként az ilyen helyzetben nem szabad passzívnak maradni. Meg kell szüntetni az ISIS ténykedését, és egy egy nemzeti egységkormányt kell kialakítani. Az Európai eh, Parlamentben ellátogattak egyházi vezetők, és ők is hangsúlyozták azt, hogy mennyire fontos itt a támogatás. Támogatást kell nyújtanunk, a helyzet, határ, ö, frakciókon átnyúló támogatást igényel, az állásolás jó lépés, de arra is szükség van, hogy a tanács és a főképviselő is foglalkozol ezzel. Uh, lawlessness. Köszönöm, egy percben, Freud úr a törvények hiánya, a kisebbségek tiszteletben nem tartása és minden más vezetett az iraki helyzethez. Ahogy a New York Times is jelezte, Miriam Meleki kormánya a, ö, ö, okozta mindezt, hiszen egyre gyakoribbá váltak például a ö, kivégzések is. Éveken keresztül a nemzetközi közösség ö, nyomást gyakorolt a ö, síta ö, többségben levő kormányra. Ö, azonban volt egy kis ö, sovány remény, ö, amikor egy ö, szumitát neveztek ki ö, a parlament ö, házelnökének. Az államon belül iszlám államot ö, ö, hoztak létre. Most azonban nagyon sok következménnyel kell szembenéznünk, ami megjelenik Európában is. Ott van az Egyesült Államok, persze nem csak ők a hibásak, de ők voltak az elsők, akik ide is beépasztkoztak. Kérem, fejezze be, mondja az elnök asszony. Fotiga asszony, következik egy percben. Dziękuję pani przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európa, bocsánat, Irak a polgárháború szélén áll, az ISIS már Bagdad külső területeit, körzeteit fenyegeti a kormány inkompetens és övék a felelősség is, hiszen megosztották Irak népét, Irak társadalmát, Itt bizony egyeztetett nemzetközi támogatásra és segítségre van szükség eh, a iraki kisebbségek jogainak védelme érdekében máshogy nem lehet megbékélési kormányt létrehozni. Köszönöm. Gabriel asszony következik kettő percben. Remélem nem fog kinevetni, hogy miért így ejtem a vulgár neveket. Egyáltalán nem, mondja Gabriel asszony. Köszönöm szépen. Különösen aggasztó a helyzet Irakban. Egyrészt az iraki területet megszállták a terroristák, és három dolgot emelnék ki. Először is úgy gondolom, hogy ki kell emelni a politikai megoldás felelősségét a képviselőházba megválasztottak vonatkozásában. Fel kell vállalniuk felelősségüket ezen állammal és állampolgárival szemben. Egyértelmű ma már, hogy a különböző vallások közötti valós dialógusra van szükség. Ami a második pontot illeti. Nekünk továbbra is több mint egy millió otthonát elhagyni kényszülőt kell támogatnunk, persze koordinálni kell az ensz és támogatni kell a régióban a dialógust. Harmadsorban, ezt szeretném leginkább hangsúlyozni, nem csak a humanitárius síkon kell fellépnünk. Az iraki helyzetre mindenképpen oda kell figyelnünk a regionális hatásokat illetően. Olyan veszélyek ütötték ott fel fejüket, amelyek nem csak Szíriát, hanem az egész régiót fenyegetik egészen Jordániáig. El kell kerülni a regionális konfliktust, a síták, a szumiták, az arabok és a kurdok közötti feszültségeket meg kell szüntetni. Tudjuk, hogy milyen következményei lennének ennek a régióban Európa kapujánál. Úgyhogy sürgősen fel kell lépnünk diplomáciai módon, konferencia keretén belül, hogy elkerüljük az olyan helyzet kialakulását, ahol mindenünk megketni. Köszönöm, Píri képviselő asszony egy percben. Köszönöm szépen. Az öregek fejlemények nagyon aggasztóak, és nemzetközi fellépésre van szükség. Az állandó erőszak azt eredményezte, hogy 1,2 millió ember menekül a humanitárius segítségnyújtás szükséges az EU részéről. Azok a képek, amiket láthatunk a dzsihadista mozgalom részéről végrehajtott kivégzése kapcsán nagyon aggasztóak. Nagyon fontos az, hogy az iraki kormány a különböző társadalmi csoportokkal egy megbékélést kezdeményezzen új parlamentet is választani kell. Ezen kívül a válságnak kihatása van az európai országokra is. Az, iszlám, az iszlám állam vonzóereje a fiatal dzsihadistákra egyre inkább növekszik. Jobb együttműködésre van szükség ahhoz, hogy le lehessen küzdeni a radikalizálódást, és figyelembe kell, figyelemmel kell kísérni a visszatérő dzsihád harcosokat. Manescu pour deux Köszönöm szépen, Maneszko asszony következik kettő percben. A președinte, în ultima perioadă... Elnök asszony, azt látjuk az utóbbi időben, hogy jelentős mértékben romlik a helyzet Irakban, erőszakos támogatásokat, támadásokat szenvednek el az iraki polgárok, a terrorizmus áldozataival válnak. Az iraki kormány sajnos képtelennek bizonyult arra, hogy saját polgárait megvédje a terrorista támadásoktól. Bármilyen támogatási intézkedés a külső ö, szövetségesek részére, legyen ez az Európai Unió, vagy bármely más állam, ö, csak akkor ö, fog eredményre vezetni, hogyha ez egyúttal az ország stabilizálódását is elősegíti. Most nem tekinthetjük nem veszhetjük szem elől azt, hogy a központi kormányzatot Almaliki vezeti és teheren. támogatja őt ebben, azonban csak mélyíti Almaliki kormánya az vallási csoportok közötti feszültségeket, szakadékokat, mindenféleképpen olyan támogatást kell nyújtanunk Irak számára, amely az ország stabilitását erősíti, fontos, hogy szolidaritással forduljunk az iraki polgárok felé, annélkül, hogy elfelejtenénk, hogy a történet mennyire világosan megmutatta, hogy a katonai intervenció, beavatkozás politikája legtöbbször bajokat, gondokat, problémákat szül. Fontos pillanat ez Irak és a régió életében, jelen pillanatban az iraki vezetőknek meg kell érteniük azt, hogy le kell küzdeniük a vallási különbségeket, ellentéteket, és közös jövőt kell kitalálniuk Irak számára. A nemzetközi közösség békét és stabilitást hozhat egy olyan kormányt, amelyben a siák, síták és a szunniták egy asztal körül ülve kormányozhatják az országokat. Irak jelen pillanatban új kormányt igényel, olyan kormányt, amelyet új miniszterelnök vezet, olyan miniszterelnök, amely minden iraki érdekeit képviseli, függetlenül etnikai hátterétől és vallásától. Köszönöm szépen, a spontán felszólások következnek, öten kértek szót. Stylianides úr az első, egy percben parancsoljon. Thanks a lot, Mr. Chairwoman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy egy kicsit más dologról beszéljek, de ez mégiscsak kötődik a mi vitánkhoz. Az iraki helyzet, illetve a közel-keleti helyzet óriási geopolitikai változásokat fog eredményezni, sőt, még határváltozásokat is eredményezhet. Az EU és a nemzetközi közösség nem tudta bevonni a régiót konstruktív módon. Ezek az események tovább akadályozhatják az Európai Unió biztonságát, illetve energia ellátásának biztonságosságát. Itt az ideje annak, hogy elgondolkodjunk az Európai Unió energiaellátásáról. Itt az ideje annak, hogy biztonságosabb energiaútvonalakat találjunk, és jobb partnereket. Emlékeztetnék arra, az elnök megszakítja, hogy a keleti földközi tengeri térség kapcsán már gondolkodtunk ilyen megoldásokon, és úgy gondolom, hogy ez helyén való lenne. Köszönöm szépen. Ferreira pour une minute. Köszönöm szépen, Ferreira úr. Következik egy percben. Há oito anos, o coronel publicou na revista das Forças Armadas. Köszönöm szépen. Néhány évvel ezelőtt volt egy tanulmány, sőt kiadtak egy nagyon érdekes térképet is az új közel sokan felvonták a szemöldöküket ezen akkoriban. De ha megnézzük azt, hogy mi is történt az elmúlt időszakban, akkor azt láthatjuk, hogy Peterson ezedes térképen mégiscsak helytálló. A szuverén államok egyre inkább nyomás alá kerülnek, és egyre inkább zsoldosokat alkalmaznak, a NATO azokat támogatja, akik Szíriában a káoszt okozzák. Az elmúlt évtizedben mindenfajta kísérlet volt arra, hogy a régiót stabilizálni lehessen, és most pedig humanitárius katasztrófát láthatunk. Ami Irakban, közel-keleten történik, az nem véletlen. Köszönöm szépen, Mikolcsik képviselő következik egy percben. Köszönöm elnök asszony a szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni a helyzethez. Ez a helyzet nagyon aggasztó, és nagy mértékben megsérti az emberi jogokat. Irakban egy új állam, egy kalifátus jött létre, amit egy kalifa vezet, a sárját bevezették, és a hitetlenek meggyilkolását is végzik. Első lépésben minden azzal kezdődött, hogy a más hitőeket próbálták eh, leküzdeni, különböző csoportosulások voltak, eh, szuniták, síták. A helyzet eh, most már ahhoz vezet, hogy a keresztények helyzet egyre inkább tartatlan, pedig ők már több mint ezer éve ott vannak. Az Európai Parlamentnek az a feladata, hogy küzdjünk, értük, segítsünk, rajtuk. Botrányos az, hogy a tanács itt van, viszont a bizottság nem jött el. Ma, Mr. Etheridge. Köszönöm, Etheridge úr, következik egy percben. Köszönöm a szót. Óvatosságra hintenék. Tudom, hogy az első érzés az, hogy lépjünk fel jó hiszeműen, de hosszú évtizedek óta a helyzet a közel-keleten egyre rosszabb, azért mert a nyugatiak felléptek ott. Az én saját hazám is Tony Blair hazugsága miatt szégyen teljes helyzetbe került, neki vér tapad a kezéhez és ezért többek között jutottunk ebbe a helyzetbe. Kérem, tanuljanak ebből, tanulják meg, hogy a világ minden sebét nem gyógyíthatjuk be, nem lehetünk mindenütt ott. A béke érdekében kérem, ne, akarjak, mind, ne akarjunk mindig beavatkozni, néha jobb tiszteletbe tartani a nemzeti függetlenséget, és hagyni az embereket, hogy saját maguk döntsenek. Köszönöm. Kércosz úr következik, egy percben parancsoljon. Νομίζω ότι το Ιράκ έχει μπει στην τελική φάση της διάλυσης και είναι μια τεράστια απόσταση που έχει... Köszönöm szépen. Emlékeznünk kell arra, hogy korábban volt egy ambíció, a nation building, a nemzetépítés, egy modern demokrácia, Viszont most már káosz van, hogyha kevesebb Európa lett volna, akkor több hibát követtünk volna el Irakban is. Hogyha nem késlekedtünk volna a közös védelmpolitikával, akkor más lenne a helyzet. Irak szét fog esni, Válságot fog ez okozni, óriási költségekkel. Irán és Irak, Irak között konfrontáció lesz, újabb menekült hullám fog kialakulni, ez ugyancsak fájdalmas lesz, és erősödni fog az a kalifátus, az iszlám szélsőségesség is. Meg kell fizetnünk a számlát. Több Európa az egyetlen megoldás. Köszönöm. Glezos úr következik egy percben, és ezzel zárjuk a vitát. Glezos úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. 71 évvel ezelőtt, kedves kollégák, Jaltán volt az úgynevezett eh, a nagy eh, találkozó Roosevelt, Churchill és Stalin között, és és ezzel zárult a háború, ezzel zárult a gyarmatosítás, a nemzetek önrendelkezőek lehettek, és meg, megtarthatták az egyéni jogokat. Viszont most már a homokba dugjuk a fejünket, akár tetszik, akár nem. Az, amit akkoriban bejelentettek, abból nem lett valóság. Valóban van-e önrendelkezés? A kurdoknak van önrendelkezésük? Hogyan lehet egyáltalán arra, erről beszélnünk, hogyha például Írország sem igazából független. Ott vannak a katalánok. Ők függetlenek-e? Megoldjuk -e ezeket a problémákat végre? Köszönöm, ezzel lezárom a spontán felszólalásokat, és visszaadom a szót a biztonsági témákért felelős olasz elnökségi képviselőnek, Della Védova úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm minden képviselőnek, aki hozzászólt ehhez a rendkívül őszinte és mély vitához, Azt hiszem, önök is teljesen jogosan kérték, hogy az Európai Unió odafigyeljen erre a témára, és ez így is van. Június 24-én fémjelezte ezt a folyamatot ez a nap. És július 22-én is foglalkozunk ezzel a témával. Azok, amiket felvetettek, úgy gondolom, hogy közös feladatunk az iraki területi épség, amely alapvetően fontos ahhoz, hogy prosperitás induljon be minden állampolgár érdekében, illetve a régió stabilitásának kialakítása céljából. Nyilván mindenki tudja, hogy minden súlyos és drámai a helyzet, az első hozzászólások során például Nod és Gomez képviselők megfelelő támogatást kértek, inkluzív, egységes kormányt és olyan irányítást, amely átmeneti ö, folyamatot képvisel a demokrácia felé. A humanitárius és emberjogi kérdések történelmi síkon is, de most is az Európai Unió figyelmének középpontjában állnak, a keresztények kell együtt, akik ebben a térségben élnek. Ezért is jó lenne, ha az inkluzív és legitim kormány állna fel Irakban. Mi is ez irányban kívánunk elmozdulni az Európai Unióban. Szeretnék egy-két gondolathoz kapcsolódni, ami a vegyi fegyverek kérdését illeti hírszerző források szerint ezek nem felhasználhatók, a jelenlegi káoszban azonban továbbra is az ismert tényadatokra kell alapoznunk magunkat. Ami Törökországot illeti, és az izil finanszírozását Azt hiszem, hogy nagy a különbség, és egyértelmű a ö, valós finanszírozás, illetve a hallott dolgok között a radikális magánforrások vonatkozásában, illetve a, a kormány részéről, ebben az esetben Törökország részéről. Az Európai Unió az öböl országokkal együtt azon fáradozik, hogy az ISIS és más csoportok, terrorista csoportok pénzügyi forrásait kiapassza. Én úgy gondolom, egyetértek önökkel, Bagdadban delegáción kiváló munkát végzett iraki kollégáink továbbra is rendkívül értékes munkát végeznek, rendkívül nehéz körülmények között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hat állásfoglalási javaslatot kaptunk, lezárom a vitát, holnap 11 órakor szavazunk. A napirend értelmében a következő napi rendi pont következik a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata az Izrael és Palesztina közötti erőszakos